megállapodásnak mindazokra ki kell térnie, akiket érint a Brexit, különösen az állampolgárokra, a kisvállalkozásokra, de az állampolgári jogok jelentik a fő szempontot számunkra. Soha nem fordult még elő, és azt kell, hogy mondjam, hogy érthetetlen is egy modern állam kilépése egy preferenciális üzleti övezetből, piacról, a lehető legkisebb rendbontás, legkisebb problémák nélkül kell ennek lebonyolódnia. Hogyha sikerül eh, megállapodni, akkor lehet folytatni a munkát a jövőbeli kapcsolat kialakításáról. A backstop egy olyan utolsó eh, esetre vonatkozó eszköz, ami a megállapodásnak részét kell, hogy képezze, és sajnálatosnak tartom, hogy a brit kormány nem állt elő alternatívával, ami működőképes lenne, és megvalósítaná a backstop célkitűzéseit. Továbbra is türelmetlenül várjuk, hogy megtegyék javaslataikat. Még van esély a megállapodásra, ki kell mondani, hogy a megállapodás nélküli kilépés teljes mértékben a brit kormány felelőssége lenne kedves kollégák, akármennyire is felkészülünk a no deal-re, csak csökkenthetjük annak a hatásait. Nem fogjuk tudni megoldani az állampolgári jogok, az ír határ, a költségvetési rendezés problémáit. A miniszterelnök azt mondta, hogy hisz még a megállapodásban. Bízom benne, hogy a partnerség is megvalósul. Sajnos kicsúsztunk az időből, mondja az elnök asszony, és 14-en kértek spontán hozzászólási lehetőséget, úgyhogy azt kérem, hogy amikor a kalapácsot használom, akkor fejezzék be hozzászólást, illetve legyenek csendben, hogyha ezt kívánom jelezni. Silva Pereira következik. Kérem, tartsa be az idejét. Köszönöm, elnök asszony, megint itt vagyunk, és a Brexitről beszélünk. Demokratikusan, szabadon és nyíltan kell beszélnünk erről, mint ahogy azt minden parlamentnek képesnek kell lennie. Az Európai Parlament az egyetlen teljesen operatív parlament, ami képviseli ma a brit állampolgárokat. Az a közös állásfoglalás, amit a szocialisták, a nagy politikai frakciókkal együtt nyújtottak be, jól mutatja, hogy mennyire egységesek vagyunk a brit kilépés sajnálatos folyamatának ügyében. Teljes mértékben tisztebben tartjuk a britek véleményét, de hogyha sor kerül Brexitre, akkor annak mindenképpen rendezetten kell történnie, hiszen hogy ha megállapodás nélkül lépnek ki a britek, az nyilvánvalóan a legrosszabb megoldás mindenkinek. Boris tól hallhattuk, hogy az EU-val e, meg akar állapodni, de az ír backstop nélkül. Ha nem, akkor is a hónap végén, következő hónap végén kilépnek az EU-ból, így vagy úgy. De hogyha Boris Johnson valóban komolyan gondolná azt, hogy szeretne megállapodni, akkor az elkövetkező napokban akkor egy gesztust tett volna irányunkban, és egy jogilag megfelelő és a gyakorlatban alkalmazható megállapodást tett volna javaslatot, és így sajnos nem bizonyította hogy komolyan gondolja a megállapodás nélküli kilépés elkerülését. Tehát akkor fogalmazzunk világosan. Ha megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból az Egyesült Királyság, akkor az a brit kormány felelőssége lesz, senki másé. Elnök asszony, az alsóház és a felsőház is elfogadott egy jogszabályt, amely arra kötelezte, hogy ki, meghosszabbítást kérjen a kilépési záradék alkalmazásában, hogyha nem történik megállapodás. A brit nép soha nem adott felhatalmazást a kormánynak arra, hogy megállapodás nélkül lépjünk az Európai Unióból, most már a parlament sem adta meg ezt a felhatalmazást. Éppen ezért üdvözöljük azt a tényt, hogy a most elfogadandó megállapodás, illetve állásfoglalásunk egyértelművé teszi, hogy az 5-ös, 50-es cikk értelmében adott meghosszabbítást mi támogatjuk csak azért, hogy ne megállapodás nélkül lépjenek ki. Politikai megállapodást kell találni, és hogyha eljött az ideje, akkor az emberek kezébe kell újra adni az irányítást annak érdekében, hogy ők mondják az utolsó szót a Brexit ügyében. Köszönjük szépen! Gibson eh, asszony kap szót egy percre. Veszélyben vagyunk, óriási veszélyben. Óriási veszélyt leselkedik az Európai Unióra és az Egyesült Királyságra egyiránt. Annak a veszélye, hogy amiatt, hogy a Brexitbe belefáradtunk, hajlandóak legyünk arra, hogy bármi áron, de véget vessünk ennek a folyamatnak. Ez veszélyezteti a stabilitást, a jogállamiságot, a demokráciát, a parlamentek szuverenitását, az emberek, az állampolgárok jogait is. Ezért arra kérem a kollégákat, hogy ezt az indítványt támogassák, hogy lépjünk túl a Brexit fáradtságunkon. Az 50-es cikk értelmében adott meghosszabbítással biztosítsuk azt, hogy kapjon elég időt a brit kormány arra, hogy megállapodjunk, hiszen e, ez a brit minidiktátor elhallgattatta erőszakkal a brit parlamentet. Ez nem jó nekünk, egy megállapodás nélküli kilépés igazi katasztrófa lenne. A megfelelő időt érdemes elkülöníteni arra, hogy valahogy a fennmaradó időben esetleg ezt megfordítsuk és megállítsuk. Két percre Smith úr kap szót. President, uh... Tisztelt elnök, köszönöm, köszönöm szépen. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok. A Brexit a kezetektől fogva frusztrációt okoz, sajnálatos és szomorúságot okoz a skótok szempontjából nagyon nagy igazságtalanság, és ugyanis mi, uh, mi és az északírek is arra szavaztunk, hogy maradjunk a nemzetek közösségében, a béke szent és nem sérthető meg működőképtelen Westminster, amely te, abszolút nincs már harmóniában a világgal, amiben élünk. Sajnálatosnak tartom, szeretném, hogyha egy szörnyű hibát elkerülhetnénk az Egyesült Királyság és az EU számára. Mindenhol azt hallom otthon, hogy a Brexitet végre meg kell valósítani ez egy értelmetlen gondolat. Legalább rendezetten kell kilépni akkor, hogy csökkentsük a károkat. Sajnos van egy rossz hírem, nincs jó Brexit, nincs fenntartható, tartós megoldás. A konzervatív pártnak semmilyen terve nincs a fenntartható, hosszú távú jövőbeli kapcsolatra. Hogyha a Brexit bekövetkezik, akár megállapodással, akár anélkül, ezt örülnek fogják csak használni a skótokkal, az érekkel szemben a szociális dömping, a gazdasági dömping, a környezeti dömping azonnal beindul. Nincs jó Brexit, nincs jó megoldása ennek a helyzetnek. Én nem tudom támogatni a mai állásfoglalás tervezetet a jó szendékuk ellenére. Nem hiszem, hogy a kilépési megállapodás működni fog észak Skóciának ö, több esélyt kell adni. Több időre van szükségünk, hogy visszafordítsuk a Brexitet. Kérem, adják meg ezt az időt. Befejezték? kérdezi az elnök. Befejezték? Ki tette ezt a megjegyzést? kérdezi az elnök. Elnézést, képviselők, de én vezetem az ülést, mondja az elnök asszony. Köszönöm. Beck úr, három perc. Tisztelt elnök asszony! Nagy-Britannia káosz előtt áll, óvnak a briti, britek, és gúnyolódnak a német médiabeliek, hasonlóan, mint a Brexit népszavazás előtt. Az első következmények már fenyegetőek. Nagy-Britannia a harmadik legnagyobb német exportpiac, és az USA-val leg, együtt a legjövedelmezőbb. Az EU többi részére számára a második legnagyobb exportpiac. A kemény Brexit esetén több tízezer német munkahely me- mehet veszendőbe, főleg az autóiparban. A brit nettó befizetés kimaradása esetén, amely 10-12 milliárdot tesz ki, a költségek mindenek előtt Németországot fogják majd sújtani. Miért áll, miért áll ellen az Eh, az Európai Unió eh, miért nem akar baráti megállapodást kötni. Az Egyesült Királyság talán túlságosan hitt az Európai Unió jó, jó szendékában, amikor elfogadta a tárgyalási menetrendet, illetve az uniós állampolgárok jogaival kapcsolatos kitételeket. Mi volt az Európai Unió válasza? Az ír backstop megoldását főzték ki Brüsszelben. De ki hiszi el azt, igazán is komolyan, hogy a sporadikus vagy elektronikus VEM ellenőrzések erőszak és, erőszakot és terrort hoznának újra Írországban. Még maga Michel Barnier sem hiszi ezt el, aki arra próbálja használni a backstopot, hogy egy állandó vámi unióban tartsa Nagy-Britanniát, vagy egy második népszavazást kényszerítsen ki a pénzügyi és politikai establishmenttel szembe menve, és a bevett politikailag korrekt véleménnyel szembe menve, a britek 52-48 százalék arányban megszavazták a kilépést. Pont ugyanazzal a többséggel, amivel az Európai Parlamentben eh, megszavazták eh, von der Leyen eh, asszonyt az Európai Bizottság elnökének. 17,4 millióan szavaztak a Brexitre. Ennyi brit még soha nem szavazott semmi mellett. Michel Barnier egy minden hájjal megkent tárgyaló, de egy vazalus állammá próbálja tenni az Egyesült Királyságot, vagy óriás, rengeteg munkahely szűnne meg az, az Európai Unióban. Vagy ez, vagy az, egyik végeredmény sem elfogadható. Lundgren úr, egy percben. Brexit. Köszönöm szépen. A Brexit, tehát egyfajta állóháború jellemzi az EU és Nagy-Britannia között. Nehéz konkrét javaslatokkal előállni. Egy fél évszázaddal ezelőtt egészen más helyzetben voltunk, akkor ugyanis az Egyesült Királyság nem akart az EU tagjává válni hasonlókok miatt, mint most. Akkor ugyanis az Egyesült Királyság, a Vámonió sem akart csatlakozni protekcionista okok miatt. A szabadkereskedelem volt az, amire törekedett. És ehelyett konkurenciát akartak teremteni, és egy EFTA térséget kialakítani például Svédországgal együtt. akkoriban csak néhány száz munkatársra volt szüksége ez, és nem több ezerre, mint a mostani helyzetben. A brit polgárok döntöttek, ezt el kell fogadni, és most eredményeket kell felmutatnunk. Elnézést, de szigorú kell, hogy legyek. Anderson asszony, másfél perc. Köszönöm. Az ír útlevelemben az szerepel, hogy születésénél fogva mindenkinek joga, aki Írországban született, hogy az ír néphez tartozzon. Mint ez az állásfoglalás egyértelműen kimondja, mi írek Észak-Írországban jogosultak vagyunk az EU állampolgárságra ott, ahol élünk. A backstop alapvető fontosságú, hogy a fizikai határ felállítását, visszaállítását megakadályozza, az egész ír gazdaság és az észak-déli együttműködés megvédje, mm, mégis akaratunk ellenére ki kell lépnünk az EU-ból. A mm, parlament nagyon fontos, hogy kimondja állásfoglalásában, hogy az észak-írek legitim döntést hozhatnak arról, hogy milyen jogállású legyen a terület, ahol élnek, az önrendelkezésüket. A nagypénteki megállapodás, a brit és az ír jog is elismeri. Az Európai Tanács kimondta, hogy az ír újraegyesítés esetében mind a 32 ír megye az EU-n belül maradna. Francia Macron elnök és azt mondta, hogy a Brexit megoldása az ír újraegyesítés lenne. Lord Ashcroft véleménye pedig azt mutatja, hogy a többség támogatja az ír egyesítést. Ez egy demokratikus megoldás lenne, és kérem, tartsák tiszteletben az erre irányuló tárgyalásokat. Farázs úr! Egy dolog teljesen világos, amit Junckertől és Bárnyétől ma reggel hallottunk, az nagyon közel áll ahhoz, hogy a október 17-i csúcson backstop ügyben megállapodás szülessen. Mindkét oldal tárgyalási sikerként próbálja majd ezt beállítani. Érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy ez a szerződés még a backstop nélkül is nagyon rossz üzlet nagy-Britanniának, hiszen így az Európai Unió szabályain belül maradunk, ragadunk, az Európai Bíróság fennhatósága alatt maradunk, és a kilépési megállapodásban mindenben behagyjuk a derekunkat. De a legrosszabb az, hogy a jövőbeni kapcsolataink a jóhiszeműségen alapulnak majd. Az önök kezébe helyezzük a sorsunkat, az önök kényekedve szerint alakul majd a mi jövőnk is. És Európa szerte, amit látunk és hallunk, az bizony nem azt mutatja, hogy meg lenne a jó szándék. Gondolok itt a luxemburgi miniszterelnök szavaira, aki egy brit miniszterelnököt elképesztő módon próbált megalázni, és Macron úr az Elizé palotában tegnap hősként fogadta. Az számomra világos, hogy Barnier célja az volt az elejétől fogva, egyébként azt Maregel is elmondta, hogy a Vámunióban maradjunk, rekedjünk, és azt kell mondjam, az attól félnek, hogy a vámunióból, a belső piaci szabályokból kiszakadunk, és így versenyképesebbek leszünk, és sokkal gazdagabbak leszünk az Európai Unión kívül, mint voltunk benne. Ferhofstadt úr, az Európai Birodalomnak nem akarunk része lenni. A népszavazás eredményét akkor tudjuk csak garantálni, hogyha feketén-fehéren kiléptünk október végén, és utána majd beszélünk a kereskedelemről, illetve a jövőbeni kapcsolatainkról. Mr. González. González Pons másfél percben következik. Amikor fiatal diák voltam, és elkezdtem politizálni, akkor számomra uh, Nagy-Britannia volt a demokrácia mintapéldája. Ez ma már nincs így. A brit demokrácia csak árnyéka önmagának, mert, és ez köszönhető az olyan politikusoknak, mint Farage úr. A második világháború óta legsötétebb időket éli Nagy-Britannia. Bezárták Westminstert, felfüggesztették a parlament ülésszakot. A brit parlament zárva van, mi nyitva vagyunk, így nehéz tárgyalni. Ezért kell ma angolul beszélnünk, mert nem csak az európai polgárokat képviseljük ma itt, én a spanyolokat, hanem a briteket is. A brit demokrácia háza is ma egyben az Európai Parlament. A nacionalista politikusok, akik a saját határaikon nem látnak túl, az ő kezükbe került a brit demokrácia. A legrosszabb félelmeink válnak valóra. Mi mindig jó hiszeműen jártunk el, sosem hazudtunk. Michel Barnier, Jean-Claude Juncker, a tárgyaló csapat igazi gentlemanekből áll, nem csak szakemberek, hanem gentlemanek. Nem tudom, hogy a brit miniszterelnök ugyanezt elmondhatja a saját csapatáról. Nem hogyha meghosszabbítást kérnek a britek, akkor ezt nem fogjuk ellenezni, csak tudnunk kell, hogy milyen okból és milyen hosszú meghosszabbítást kérnek, mert több időt nem vesztegethetünk. A brit miniszterelnöktől azt kérjük, hogy tartsa tiszteletben a brit parlamentet, és arra kérem, hogy tartsa tiszteletben a demokráciát Európában, mert a Brexit már nem csak katasztrófa, ennél sokkal több. Köszönöm szépen, lejárt az ideje. Corbett úr, két perc. Tisztelt elnök asszony, kaotikus politikai helyzet állt elő jelenleg Nagy-Britanniában, de a kollégák ne gondolják egy pillanatig se, hogy ez a miniszterelnök vagy az a csapat oda át a brit nemzetet képviselik. Nem és bár Johnson úr azt állítja, hogy megállapodásra törekszik, semmilyen valós megállapodást nem javasolt. Bármilyen megoldást elutasít. A brit Parlament olyan jogszabályt alkotott, ami megakadályozza a megállapodás nélküli kilépést, és a határidő kitolásának kérését írja elő számára ő, a miniszterelnök ráadásul kisebbségi kormány vezet. Minden ellenzéki párt, a skót nacionalisták, velszi nacionalisták, liberális demokraták, munkáspárt, a új népszavazást akarnak. Ez fontos megegyezni. Attól függetlenül, hogy mennyire frusztráló a brit kormány és miniszterelnökének viselkedése. A brit emberekre figyeljenek, a közvélemény változik, az új népszavazás indokolt, az új népszavazás indokolt, mert a Brexit egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy azt bemutatták ezek az emberek oda át a kampány idején. Azt mondták, hogy az egészségügyre egy csomó pénz fog érkezni éppen fordítva, hogy új munkahelyek fognak létrejönni, egyáltalán nem, egy csomóan elmennek. A kilépés, pártolók egész más mondtak, mint ami most történik kérem, hogy tartsanak ki mellettünk, és adják meg a halasztást, ami szükséges a megoldáshoz. Lejárt az ideje, mondja az elnök. Egy percben Long asszony. Tisztelt elnök asszony! Észak-Írország pro-európai képviselője vagyok. A többsége a választóknak az EU-ban akart maradni az Európai Uniós tagság nagyon fontos számunkra, és közös identitásunk kész, részét képezi a nagypénteki megold, megállapodást az európai függetlenségi és együttműködési elvek alapján kötötték, és ezt fenn kell tartani. A DUP azonban nem hajlandó velünk beszélni ellenezték a nagypénteki megállapodást, és szembe mennek a többséggel, a backstopot is elutasítják. Nincs jó Brexit, de a megállapodás nélküli Brexit Észak-Írország számára katasztrofális lenne bár a brit kormány azt mondja, hogy nem probléma, a határ mentén élők tudják, hogy ez nem így lesz. Meg kell tenni mindent a no deal elkerülésére, időre van szüksége a parlamentnek, és nagyra értékeljük a türelmüket, hiszen minnyájunk jövőire kihat majd, hogy hogyan alakul ez. Jól kell megoldani a kérdést, nem csak valahogy. Kérem a kollégákat, főként az ülésterem ezen oldalán, hogyha beszélgetnek, akkor suttogva tegyék, mert eléggé zavarja azok, azokat, akik itt dolgozni. Próbálnak Skatkétó asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Az elejétől fogva arról szólt a Brexit, hogy visszavegyük az ellenőrzést az országsos fölött. Ez egyáltalán nem így alakult. A parlament felfüggesztése, a hatalommal való visszaélés, amit Boris Johnson gyakorolt, azt jelenti, hogy bárhol jelenik meg az Egyesült Királyságban, vagy akár Luxemburgban, akkor nem túl baráti fogadtatásban részesül. A parlamenti képviselőktől, a közigazgatástól, a jogállamiságot garantáltól vették el az irányítást. A Brexit nem adta vissza az embereknek vagy a mm, parlamentnek az irányítást. Gazdag oligarchák kezében az országok nem akarnak adót fizetni, és nem akarják tisztában tartani az embereket. Akkor kérem, lassítson egy kicsit a tolmácsok kedvéért mondja az elnök. Igen, a környezetvédelmi szabályok, foglal, a munkavállalói jogok és fogyasztóvédelmi jogok, amelyek megjelennek az állásfoglalásomban, annyira fontosak. Nem engedhetjük meg a negatív versenyt, ahol az Egyesült Királyság adóparadicsomá válik Európában. Mm, 5 millió európai tragikus módon már nem irányítja a saját életét, velük zsarolják Európát sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Parlament nem tudta az állásfoglalásában lefektetni az ő jogaiknak tiszteletben tartását. Kaotikus a helyzet Nagy-Britanniában, és a demokrácia is veszélyben van. A bíróság megpróbál megvédeni a demokráciát. Állásfoglalásunk üzenete az, hogy az Európai Tanácstól várjuk azt, hogy hosszabbítást adjon nagy-Britanniának ahhoz, hogy a demokratikus erők átszövő visszavegyék az irányítást, és véget vessünk ennek a demokratikus válságnak. Csak mi tudunk szembeszállni Boris Johnson um, zsarnokságával, barátainktól a tanácsban azt kérjük, hogy adjanak nekünk még e, időt, hogy az oligarcháktól visszagövegyük az irányítást az Egyesült Királyságban. A többség most már maradni akar Európában, ez így tudjuk, meg, tudjuk csak megállítani a Brexit rémálmat. Mr. Madison. Madison úr, két percben. Köszönöm, elnök asszony. Az százalék szavazott, hogy népszavazásban ki kell lépni az Európai Unióból. A politikai elit az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban megpróbált szembe szállni az emberek akaratával. Az unióból való kilépésről hozott döntés kötelező érvényű, és a politikusoknak az a felelőssége, hogy e, ennek érvényt szerezzenek. Van, akik azt gondolják, hogy meg kell állítaniuk a Brexitet, őket emlékeztetem arra, hogy az e, a hatalom az emberektől származik, a, az, e, a választók akarata érvényesül, akaratának érvényesülnie kell a demokrácia és jogállamiság témájáról nekünk ne prédikáljanak, amikor a saját házuk táján sincs minden rendben e, ez ügyben. Üzenem ezt a föderalistáknak. Az Európai Unió alapszerződésében mindig szerepelt a kilépés lehetősége. Ugyanakkor az világos hogy a politikusok mindent ők tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a briteket a kilépésben. Guy Verhofstadtok sem gondolhatják komolyan, hogy a öt éven keresztül zsarolhatják az Egyesült Királyságot. Boris Johnsonnak köszönhetően úgy tűnik, hogy megvalósul a Brexit végül. Az alsóház alása a miniszterelnök munkáját, legutóbb például jogtalan, egy olyan törvényt fogadtak el, amely alapján jogtalan lenne egy megállapodás nélküli kilépés. A tanács a meghosszabbítást blokkolhatja. Boris Johnson tárgyalhat egy új megállapodásról, vagy kiléphet megállapodás nélkül. Az emberek hangját meg kell hallgatni, az emberek akaratát nem vehetjük semmibe, hiszen ha ez ha figyelmen kívül vagyjuk az emberek akaratát, akkor ez okozhatja az unió bukását végső soron. Itt az ideje az Európai Unió tartsa tiszteletben a demokráciát, a nemzetek szuverenitását, és valóban úgy járjon el, mint amit kövesse a saját elvét. Köszönjük, Zakragyi úr, egy perc. Egy 6 hét van hátra a mm, mm, határidőig. Október 31-en semmi nem történik, akkor az Egyesült Királyság megállapodás nélkül fog kilépni. Ennek ellenére nagyon sokan abban, abba a hibába estek, hogy azt gondolják, hogy van megállapodás, és a britek bolykottálják annak a megvalósítását. Ez nem igaz, nincs megállapodás, csak tervezet, amit háromszor vetett el az alsóház, és a legitim brit kormány ezért azt nem fogadja el a tangóhoz, a tánchoz is ketten kellenek, de pillanatnyilag a britek egyedül táncolnak. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek fel kell kérni a tanácsot, hogy adjon mandátumot a bizottságnak az újratárgyalásra, mert különben 6 hét múlva nagyon káros hatásokkal a gazdaságokra nézve bekövetkezik a megállapodás nélküli kilépés. Köszönöm, Fenegen úr, egy perc a legfontosabb dolog, amit e, meg kell tennünk itt, az az, hogy először is, hogy hogy működik a mikrofon, aztán azt, hogy tiszteletben tartsuk az emberek véleményét. Az Egyesült Királyságbeli emberek e, úgy döntöttek, hogy kilépnek, meg kell, hogy értsék, hogy ez borzasztó problémákat jelent a határ mentén élőknek. A legjobb megoldás erre a backstop e, hogyha kizuhan az Egyesült Királyság, akkor az EU szolidaritását tényleg próbára teszik az események. Jean-Claude Juncker újra a szolidaritásról beszélt. Írország negyedmillió tonna marhahúst exportál az Egyesült Királyságba. Ha ennek vége lesz, akkor más piacokra lesz szükségünk. Van erre lehetőség? meg kell oldani a problémát, hogyha az Egyesült Királyság kizuhan Három, több mint 300 ezer tonna marhahúst importálunk a Mercosur területről. Phil Hogan új európai kereskedelmi biztosnak véget kell vetni ennek a folyamatnak. Köszönöm, vége lejárt az ideje. Dac asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném újra elmondani, hogy nagyon erőteljesen hiszek benne, hogy a rendezett kilépés a legjobb megoldás az Egyesült Egyesült Királyság, az Európai Unió és az ír köztársaság számára is hiszek benne, hogy érdekünk ezt diktálja. Ugyanakkor a kilépési megállapodás nem sértheti az Egyesült Királyság alkotmányos és gazdaságos integritását Észak-Írországot is ideértve. A megállapodás az alapvető demokratikus szempontoknak meg kell, hogy feleljen, és a backstop szembe megy ezzel. Ezt ö, ö, többször ö, megerősítették már az Európai Unió a belfaszti megállapodás mellett, ahogy ezt ma is hallhattuk, ez azonban a paritáson alapul az unionista és a nacionalista hagyományok követőit egyformán meg kell hallgatni Bernie Ahern volt ír miniszterelnök a belfasti eh, megállapodás egyik kidolgozója a tisztelet paritásáról eh, beszélt újra, mert ez mind a két félre érvényes. Az európai intézményeknek eh, küldött levélben, illetve az állásfoglalás ötödik pontjában szereplő levél aláírói között egyetlen unionista északírpárt sem szerepel backstopot elutasítjuk, a nyol, az unionisták 81%-a egy friss közvéleménykutatás szerint elutasítja azt. Barnier úr, van egy probléma, tehát a backstoppal, és ön nem moshatja a kezeit, az elnök elveszi a szót. Sajnálom, Dodds szigorú kell, hogy legyek. Tajáni úr, másfél perc. Elnök asszony, az Alkotmányügyi Szakbizottság, melyet elnökölök, úgy döntött, hogy érvényt szerez a polgárok kezdeményezésének, akik az Egyesült Királyságban élnek, belértve az íreket is, és úgy döntöttünk, hogy a brit polgárokat is képviseljük, akik Európában élnek. Parlamentünk kötelessége, hogy Eh, hangot adjon ezeknek a polgároknak. 600 ezer eh, honfitársam él az Egyesült Királyságban, foglalkozzunk az északirekkel, vagy az Európában élő britekkel is. Ez ugyanis a demokrácia helyszíne az, ahol a polgárok azt érzik, hogy megvédik őket. És azt azért is meg kell tennünk, hogy csökkentsük a távolságot, amely fennel ezen intézmények, illetve az európai népek között az AFKO szakbizottság engedélyt kért, hogy az északír határa elmehessünk, azért, hogy biztosítsuk az atéjuket a figyelmünkről, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi is a probléma magja, hogy hogyan lehet megerősíteni a békét. Ez alapvető a backstopot illetően. Fontos ugyanis az, hogy a brit titkosszolgálatban dolgozók is nagyon aggódnak, és tekintettel az, arra, hogy rugalmas határ lesz, védenünk kell vállalatainkat, mezőgazdaságunkat, emlékezzünk a kergen marhak rugalmas határral a belső piac védelme nélkül Európában a gazdaság sok veszélynek van kitéve, és parlamentünknek kötelessége a polgárok és a vállalatok védelme. One minute, Mr. Benefe. Benefe úr, egy percben köszönöm. Elnök asszony, Közeledik október 31-e, Johnson miniszterelnök nem állt elő politikai javaslattal, amelyet hitelesen meg lehetne vitatni az európai vezetők részéről. Növekszik tehát a megállapodás nélküli kilépés veszélye. Ez most a konzervatívok által preferált opció, ugyanakkor az ellenzék kormány vezetésével továbbra is kezdeményezések ellen elő, sikerrel, hogy ezt a katasztrofális perspektívát blokkolja. Az olasz demokratikus párt, amelyet itt képviselek ebben a vitában, szeretné a 3 millió európai polgárt védeni, akik az Egyesült Királyságban élnek és dolgoznak. Köztük van több mint 600 ezer olasz polgár is és nagyon sok vállalatot is szeretnék védeni, amelyek mindig is kereskedtek az Egyesült Királysággal, és hozzájárulnak országaink jólétéhez. Ha az Egyesült Királyság ezt kéri, mi támogatjuk az 50-es cikk meghosszabbítását, de ez csupán egy eszköz arra, hogy a megállapodás nélküli kilépést megerőzzük egy világos perspektívával. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Keleher. Úr, egy percben. Igen, az állásfoglalást szeretném támogatni, és azt mondani, hogy az Egyesült Királyság azon döntését, hogy képnek az Európai Unióból elfogadom, ugyanakkor ezzel kötelezettségek is járnak. Az Egyesült Királyságnak el kell eh, fogadnia hogy 98-ban nagy demokratikus változások zajlottak, amikor is a nagypénteki megállapodást északon és délen egyaránt támogatták. Ebben a megállapodásban szólunk a paritásról és az északi gazdaságról. Csak hogy kontextusba helyezzük ezt. Nap, mint nap az emberek egy láthatatlan határon ennek eh, át, élik a mindennapjaikat. Ha kiesik megállapodás nélkül az Egyesült Királyság eh, az Európai Unióból, hanem mindennapos kulturális, szociális sportéletünkre lesz kihatása, nem is beszél a gazdaságról. Ezen vita kontextusában, tehát a megállap, az állásfoglalást támogatom, és arra kérem a brit kormányzatot, hogy emlékezzen, hogy a kötelessége az, hogy a nagypénteki megállapodás integritását megőrizze, ne felejtsék el, hogy egy béke folyamatról beszélünk itt. Tehát elfogadom, hogy a britek ki akarnak lépni az Unióból, de azt várom hogy tartsa a nagypéntekkel kapcsolatos vállalásait és kötelezettségeit. Evans asszony egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Az Európai Parlamentben 20 éve képviselem Wales-t. Ez óriási megtiszteltetés és óriás kihívás is volt ez egyben. De a legnagyobb kihívással most kell szembenéznünk. A Westminster kudarcot vallott, nem védte meg wells t látjuk, hogy mi történik a brit parlamentben, de nézzünk ezen túl, lássuk a nagyobb képet. Az elmúlt hónapokban ezrekkel együtt jártuk vészt a függetlenség támogatásáért támogatókat gyűjtve. Egyre többen, most már 40 százalék támogatná a Velszi függetlenséget, ha azt jelenteni, hogy Velsz az Európai Unióban maradhat jogunk van dönteni a jövőnkről. A jelenlegi válság közepén a legfontosabb, hogy újra népszavazást írjunk ebben a témában, ehhez időre van szükség. Én ezen fogok dolgozni, és a vesz jövőért Európában. Köszönöm. Mr. Vilimsky. Vilimsky úr, egy perc. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy először is értetlenségemnek adjak hangot. Két nagy tárgyaló, az Európai Unió ugyanakkor, az Egyesült Királyság is, mindkettő nagy befolyást gyakorló a nyugati világban, és mégsem képesek arra, hogy egy közvetlen demokratikus döntést végrehajtsanak. Itt két nagy tábor van, egyesek azt mondják, hogy a Brexit jó dolog, a másik tábor azt mondja, hogy a Brexit rossz dolog. Véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy teljesen mindegy, hogy a két tábor mit mond ezzel kapcsolatosan, az a fontos, hogy én mit mondok, az egyetlen dolog, ami mértékadó, hogy mit is akar a brit lakosság nagy része, és szent kötelességünk tiszteletet mutatni ez iránt, a többség iránt a brit lakosságon belül, amely világos döntést hozott. Használják ki tehát az időt október 31-ig, hogy egymás felé elmozduljanak, és eredményt érjenek el a tárgyalásokon, amely hatékony, professzionális és igazságos is, és hagyják abba ezt a színjátékot. Köszönöm. Egy percben, Burzsóa úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem vagyunk tagjai a steering groupnak, és nem szuper demokratikus ez a parlament részéről, de mi is támogatjuk ezt az állásfoglalást. Azt hiszem, hogy mindent meg kell tenni, hogy megállapodás szülessék. A no deal az mindenképp rossz megoldás. Konstruktívan együtt fogunk működni, ha nyitás következik be, a megfelelő rugalmassággal a tárgyalások során, a backstop, backstop kapcsán, tiszteletben tartva a belső piac integritását. Ami pedig a jövőbeli garanciákat illeti, Barnyé úr helyesen mutatott rá arra, hogy itt többről van szó, mint magáról a kereskedelemről. Meg kell védeni ugyanis például a kutatás, a tudományos élet együttműködésének biztonságát. Nos, a globalizációt illetően az exportvállalatok ból kevésebbnek van 49 munkavállalója. Many people have here. Dali asszony, úgy gondolom, hogy könnyű azt állítani, ahogy sokan teszik, hogy az őrült britek miatt van a Brexit. Leginkább a neoliberális felállás, a nidzai, a lisszaboni szerződés okozza arról van szó, hogy a privatizáció elharapozott, az emberek egyre kevesebb jövedelemből élnek, a közszolgáltatások színvonala csökken, az egész euróra jellemző ez, ne hazudjunk róla. A demokrácia itt a tét, az Európai Unió sem teljesít túl jól a demokrácia terén nem érdekel, hogy a brit establishment felzabálja magát, de a, az embereket hagyjuk élni, és ne jöjjön létre újra fizikai határ, az emberi jogokat ne áldozzuk fel, hogyha a szolidaritásban és az igazságos, szociális, a méltányos Európában hiszünk, akkor hagyjuk el az EU-t, és hagyjuk ott a neoliberalizmust is. dobni, úr, egy perc. Sokat hallottunk ma Ferovstadt császár tervéről, hogy új európai birodalmat építene Johnson úr a Dunfire asszonyhoz hasonlította. Akkor hadd mondjam el, hogy Ferovstadt úr Európa Darth Vadere a demokrácia halálát kívánja a 17,4 eh, millió ember nem fogja hagyni, hogy létrejön ez a birodalom. 75 évvel ezelőtt a, az őseink a fasizmus ellen harcolva haltak meg Európa földjén. Most az EU-tól kell megvédeni az Egyesült Királyságot. Egy milliárd eh, fontot költöttünk évente a tagságra. Eh, úgy mond azonos feltételek mellett kellene játszani játszanunk a pályán. Hát hol vannak itt az azonos feltételek? Az Európai Unió nem hisz a demokrációban, a demokráciában. Uh, Je ne regrette rien. Én nem bánok semmit, ki fogunk lépni az Európai Unióban, és ezt, ból, és ezt nem bánjuk egyáltalán. Kelly úr következik. Másfél perce van. Köszönöm, elnök asszony. A történészek majd lehet, hogy a Brexitről azt írják, hogy Hulk és szövetségesei csinálták. Gyöjjön bármi október 31-én kilépünk az Európai Unióból, gondolja Boris Johnson, mindegy, hogy milyen következményekkel jár ez az embereknek, a jólétre, a demokráciára és a békére az Ír-szigeten. Ezért írként mondhatom, hogy a többi 26 tagállam szolidaritásáért hálásak vagyunk, ahogy azt Juncker és Bernier úr is megmutatták itt ma reggel. Hallhattuk, hogy a leginkább érintett tagállam Olírországgal szemben szolidaritást mutatnak. Bernier úr egyértelműen felvázolta annak a szükségét, hogy felvázolta, hogy miért van szükség a backstopra, miért elengedhetetlen. A nagypénteki megállapodást követően Írország és az Egyesült Királyság kapcsolatai jóval barátiabbá váltak. Pár évvel ezelőtt, mikor a Felsőke királynő Írországban járt, ez volt az ennek egy csodálatos szimbóluma. Remélem, hogyha az Egyesült Királyság az 50-es cikk alkalmazására meghosszabbítást kér, akkor ezt megadja neki az Európai Unió. Már csak azért is, mert így Boris Johnson időt kap arra, hogy olyan rengeteg megoldással előálljon, amiről beszélt, hogy mivel lehet helyettesíteni a backstopot, és lehet, hogy arra is idő, időt adunk a briteknek, hogy visszaadjuk az irányítást, és egy nem Brexit párti kormányzatot szavazzanak meg. Köszönjük, Barley asszony, egy percben a következő hozzászólón. Köszönöm, elnök asszony! Brit és német eh, kettős állampolgárként számomra égető probléma a Brexit. Foglalkoztat ez bennünket. Az ír backstop a legfontosabb és legproblémásabb ügy, de a backstop csak egy átmeneti megállapodás, amíg a végső megállapodás megoldás, amíg a végső megállapodás megszületik. Akkor miért okoz ez ekkora problémát a brit barátainknak? Miért érzik úgy, hogy örökre az unióhoz láncolják magukat? miért fáj az nekik, hogy nem lesz egy kemény határ Írország és Észak-Írország között. Pont erről van szó, hogy nem csak az Egyesült Királyságról beszélünk a Nagy-Britanniáról, hanem Írországot is érinti ez. Mit tehetünk tehát? pont az ellenkezőjét annak, amit egyes politikusok Nagy-Britanniában, sőt itt ezen házfalai között is tesznek. Egyre agresszívebbek ezek az emberek, ezek a politikusok, egyre több kemény metaforát használnak, mondom ezt, háborús metaforát használnak, mondom ezt németként és britként. Maradjunk békében, jó szomszédok! For one minute. Egy percre loazó asszony Jean-Claude Juncker. Szeretnék köszönetet mondani Jean-Claude Junckernek és Michel Barniernak, hogy eljöttek a parlamentünkbe. A parlamentnek az a privilégiuma van, hogy meghallgathat mindenkit, annélkül, hogy azzal fenyegetnék, hogy felfüggesztik a működését. Felelősen fogunk eljárni, sosem fogadjuk el, hogy az Ír-sziget szenvedje meg, akár egy fal, akár az erőszak negatív hatásait. Sosem fogadjuk el, hogy az európai Európai Unió integritása, szolidaritása sérüljön, a békéből, az állampolgári jogokból, az EU szolidaritásból nem fogunk engedni. A barátság diktálja mindig a hozzáállásunkat a brit néphez de nem tudjuk, hogy mit akar a brit kormány, nem tudjuk, hogy fogja-e kérni a Brexit halasztását, és hogy van-e erre oka, nem mondja meg, hogy mikor, hogyan és egyáltalán ki akar-e lépni. Ez a helyzet nem maradhat fenn a tisztelet azt is magával hordozza, hogy egymásnak igazat kell mondani. Kaf úr, egy perc. Tegnap hallottam Báli urat a törékeny békéről szólni emberek és férfiak és asszonyok nap mint nap átlépik a határt Írországban, hogy munkába menjenek. Ennek nem lehet véget vetni. Felhívást intézek Farázs úrhoz és Johnson úrhoz is. Menjenek el a határra, hallgassák meg az embereket, a szívükből jönnek a történeteik, és valósak. Észak-Írországban a feszültség mindig jelen van, az erőszak mindig fenyeget Kerbel Bailey és Vincent Martin ír kollégák is megtapasztalták ezt, és azt kérték, hogy legyen egy megerősítő szavazás Észak-Írországban. Az Egyesült Királyság hadd lépjen ki, de hadd szavazzunk mi arról, hogy az Egyesült Királysághoz, vagy a szabadkereskedelmi övezethez, vagy mihez tartozunk úgy gondolom, hogy hinni kell abban, hogy elérhetjük a túlsó partot, hogy egy megoldás születhet. Köszönöm, Kaf úr, és gratulálok a költő választásához. Egy percben Rinaldi úr következik. Köszönöm, elnök asszony hallgatván itt a teremben a kollégákat, értem, hogy a legnagyobb aggodalom az, hogy a népszavazás megismétlését kérjük az Egyesült Királyságban. Talán az eredmény az lenne, hogy a demokrácia máshogyan működik. Senki nem kérte itt a teremben, amikor Ursula von der leyen megválasztották, csupán kilenc szavazata, senki nem kérte a szavazás megismétlését, még akkor sem, hogyha a parlamentnek a fele nem értett ezzel egyet. Csak emlékeztetnék arra, hogy az Egyesült Királyság javak és szolgáltatások nettó felvevője, amelyek az EU-ból érkeznek. Mit is jelent az, a britek megbüntetése? Kinek fogjuk eladni az autóinkat, az élelmiszereinket, a gépeinket? Próbáljunk tehát megállapodni mindenek előtt, próbáljunk a dolgokat előre vívő módon egyesült erővel haladni. Ha megnézzük a bankrendszert, akkor akár éjszaka is zajlottak ülések, és rögtön megoldást találtunk. Az Egyesült Királyság esetében nem akarunk megoldást találni. Én azt javaslom a kollégáknak, és itt az elnök félbeszakította a felszólalót. The phone has been cut. Elnézést, kikapcsoltam a mikrofonját, mondja az elnök azt mondja, John Baszki úr, egy perc, tessék. Köszönöm, elnök asszony az világos és egyre nyilvánvalóbb, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül zuhan ki az Európai Unióból, ez senkinek sem jó, senkinek sem érdeke. Ez hátráltatja majd az exportot, és aláássa a békét Észak-Írországban is. Kiléphetnek az Európai Unióból, de Európa részei maradnak, NATO tagok maradnak, és szomszédaink, partnereink kell, hogy legyen az ír problémára megoldás, és az unió vezetőinek meg kell érteniük, hogy az ír backstop, ahogy azt Barney úr javasolja, vagy javasolta, ez elfogadhatatlan a brit partnereink számára. Szeretnénk rendes megállapodást, de ez csak akkor várható, hogyha a backstop ügyét megoldották. Egyébként fennáll a veszély annak, hogy az európai gazdaság eh, is meginog, és egymásba vetett hitünk, bizalmunk is. Köszönjük, Rodríguez asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Spanyolország számára a Brexit semmi jóval nem kecsegtet országunkban eh, Gibraltar katasztrofális eh, helyzetnek néz elébe. Ez egy nyílt seb, ahol több ezer ember halad át minden nap, 5000 határmenti ingázó többek között, és nincs megbízható vészhelyzeti terv pénzügyi szempontból sem. Nem tudjuk, hogy hogyan csökkennek majd a nyugdíjak esetleg, vagy az egészségügyi ellátás. Ha az történik, ami történik, akkor nehézség lesz az élelmiszerekkel, a gyógyszerekkel, a vállalatok ellátásával, a turisták közlekedésével. Ez a Johnson féle terv nagyon sok nehézséget mutat fel. Talán a britek vállalják majd felelősségüket, és nem játszanak más emberek életével. Köszönöm, hogy tudom mindannyiukra óriási nyomást gyakorlok, hogy tartsák be a hozzászólás időt, miközben lassítsanak le a tolmácsaink, szinte a lehetetlennel is megbirkóznak, de azért az ő képességeik is határosak. Következő hozzászólunk, Forman úr. Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Most először szólok hozzá egy vitához itt az Európai Parlament plenáris üléstermében, remélem, hogy utoljára is. Amikor itt átjöttem az ajtón, akkor láttam egy óriási nagy táblát, szabad választásokat, ez volt a feliraton. De mi értelme a tisztességes szabad választásoknak, hogyha utána nem tartjuk tiszteletben a választók akaratát. Mi van akkor, hogyha a vesztesek nem ismerik el a győztesek győzelmét? Azt hiszem, hogy az elit nem gondolhatja azt, hogy ők mindent jobban tudnak. Elnök asszony, az Európai Unió a demokrácia élharcosának tekintem magát, de mi értelme az egésznek akkor, amikor a saját állampolgárainak demokratikus döntését semmibe veszi. Pár héten belül Boris Johnson barátom lehet, hogy a határidő meghosszabbítását kéri Brexit ügyben, hogyha valóban hisznek a demokráciában itt még, akkor el kell utasítani ezt a kérést. Akkor is, hogyha nem tetszik a végeredmény, ha hisznek a demokráciában, akkor álljanak a britek, a brit választók mellett. Köszönöm. I am sorry. Sajnálom, de az első beszédét eh, meg kell szakítanom, de túlfutott hozzászólás időn. Másfél percben Belami úr következik. Derrière les éclats de voix de ce matin. A mai csörték eh, után nagyon komoly, konkrét veszélyek leselkednek országainkra. A brit nép úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót, és eh, erre joga van. Ugyanakkor eh, ahogy a főtárgyaló úr is jelezte, nekünk az összes állampolgár jogait kell mindeneket figyelembe venni, és nem a brit belpolitikát kommentálni. Nagyon nagy veszély leselkedik az állampolgárokra. A védelmi, a rendőrségi együttműködés is sérülni fog a jövőben. Kevésbé tudjuk majd felvenni a küzdelmet a terrorizmussal szemben, pedig egy stratégiai érdek. A gazdaságunk már most is nehéz helyzetben van, nem érdeke az, ami várható. Franciaország a no deal esetén a Nagy-Britanniával kialakuló határon helyezkedik majd el a halászatban. különösen nagy problémák várhatók mindkét oldalon. Több ezer ember tekint most ránk, és egy dolgot várnak tőlünk, az, hogy felelősen hozzunk döntést. Új képviselőként én úgy gondolom, hogy nem új népszavazást kell előkészíteni, hanem megfelelő megállapodást kell kialakítani, és nagyon számítunk rád, Michel, ebben. Köszönöm. Guillaume asszony, egy perc. a kilépés bizonytalanságai között a brit miniszterelnök nyilatkozatai után a parlament fontos állásfoglalást hoz az európaiak a rendezett kilépést pártolják az ír e, béke tiszteletben tartásával, illetve a külföldön élő állampolgárok jogainak figyelembevételével a vállás pénzügyi kötelezettség kötelezettségvállalásainak is teljesülniük kell. Nyilván más a helyzet, hogyha választásra kerül sor a brit miniszterelnök érthető és felelős javaslatokat kell, hogy tegyen. Úgy gondolom, hogy elég szomorú azt látni, hogy David Cameron három éve nem szólal meg, és szomorúan spekulál, hogy mi történt az ő döntését követően. Egy percben Gary Kano úr. Um, more than 150, Több mint 150 ezer spanyol él az Egyesült Királyságban, és 300 ezer brit körülbelül a Spanyolországban. Farage úr azt mondta, hogy clean break exit, tiszta kilépés, ez számukra nem tiszta, hanem nagyon is